Bonjour, je vous, je vous prie de prendre vos places. J'utilise Oui, voilà. Bonjour, je vous propose... Jó napot kívánok mindenkinek, azt javaslom, hogy kezdjük el a mai ülésünket. és szeretnék mindenkit üdvözölni, szeretném üdvözölni a Bundestag mezőgazdasági bizottságának tagjait is, akik itt ülnek a sorainkban, és most rögtön rá is térnék a napirendre. Hogyha nincsenek ezzel kapcsolatban megjegyzések, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A nyelvek teljes rezsimben hallgathatóak a mai napon. Kettes pont, amit el szeretnék mondani, hogy a 2010 május 8-ai jegyzőkönyvet elfogadjuk, és hogyha az ülés végéig senki nem fűz hozzá, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni. Egyébként pedig web adás is megy erről a mai ülésről. Most pedig José Bové jelentések következik, amely a élelmiszerellátási láncra vonatkozik, illetve a gazdák méltányos jövedelmével foglalkozik. 200 módosítás érkezett ezzel kapcsolatban, és az MV, az MV illetve az IMCO a szakbizottságoktól vélemények is. Kompromisszumokat javasolt a jelentéstevő, és vannak ezzel kapcsolatban külön részenkénti szavazások is. José Bovénak adom meg a szót. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Euh, Köszönöm szépen a szót. Szeretném megköszönni a mai ülésünk előtti hónapok során való együttműködés mindazokkal a kollégákkal, akik odafigyeltek erre a kérdésre. Nagyon jó, konkrét munkát tudtunk végezni annak érdekében, hogy a szöveg minél erősebb, erőteljesebb legyen. Nagyon fontos volt az is, hogy a kompromisszumokat sikerült kialkudnunk, itt valós munkát végeztünk, komoly munkát végeztünk, 17 kompromisszumos megoldás született végül is, és köszönöm szépen mindenkitől az erőfeszítéseket erre vonatkozólag. Nagyon sajnálom ugyanakkor azt, hogy vannak bennük azért külön szavazásra érkezett kérelmek is, ez sajnálatos én szerintem, ugyanis pont azért születnek kompromisszumok, hogy kompromisszumra tudjunk jutni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy próbáljunk meg a kompromisszumok mentén haladni és elfogadni a szöveget. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen ezt a komoly munkát. Mindenkinek most a lelkiismeretére bízom a szavazást. Ez egy fontos jelentés a következő évek szempontjából, hiszen volt itt egy Lion jelentés, amely a közös agrárpolitika reformjára vonatkozott, és ez a mostani jelentés is az élelmiszerlánc kiegyensúlyozottabb, méltányosabb megosztására vonatkozik, profit megosztásra, úgyhogy reméljük, hogy ez a mostani jelentés is az átláthatóság irányába fog mutatni, és a termelési költségek jobb ismeretét fogja biztosítani, és szabályozottabbá teszi a mezőgazdasági iparág, mezőgazdasági ágazatot. Reméljük, hogy az egész vidék számára üdvözlendő lesz ez a jelentés. Ez volt egyébként az a szellemiség, amely vezérelt engem, amikor megfogalmaztam a jelentést, és még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Merci, nous passons au vote. Premier amendement, qui est pour? Akkor első módosítás, ki az, aki mellette szavaz? ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Amendment 2, qui est pour? Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodók, ezt le fogjuk ellenőrizni elektronikus szavazással. Tehát a 8-asra fogunk elektronikusan szavazni. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. contre. Non, non, c'est... le vote Reprendre le vote. On, va reprendre le vote. Újra megismételjük ezt a szavazást. Hozling úr, öné a szó. Problémtechnik? Technikai problémája van? On reprend le vote sur le 8. Le vote est ouvert. Tehát 8-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodó, ellenőrizzük. Tehát 14-es elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös mellette ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 20-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 21-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 22-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 30 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. NV1 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Imkó 1 részenkénti szavazás. Második részről szavazunk. Az IMCO 1-es módosításon belül mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 35 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes kompromisszum. Álvez úr szóbeli módosításával kiegészítve. Önél szó. Pontosításról lenne szó. A eredeti szövegben levő szövegben levő szó módosításáról. Az ár szó. Ki Ki az, aki ezt támogatja? Ellene? Tartózkodók elfogadva. 50-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 51 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Cinquante-trois qui est pour, contre, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 54 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 55 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61, nem, 71, bocsánat, 71 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 74 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Imkó 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. NV 11 mellette ellene tartózkodók Elfogadva. Hármas kompromisszum. Három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 78 szóbeli módosítással, nem 86, sőt 87. Egy arra szóló van szó, hogy a, a bizottságot arra szólítjuk fel, hogy ilyen javaslattal ezt módosítanám. Ki az, aki mellette szavaz, ellene, tartózkodók, elfogadva. 88, nem, 89-es, javítja magát az elnök mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 91, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 92, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Imkó 17 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 93 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 96, 95 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 109 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 114 mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük. Hát nézzük meg a 114-est elektronikusan. újra megismételjük, szintén elektronikusan. Tehát előről kezdjük. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Sont 16 qui est pour, contre, abstention. 76-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 5-ös kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum, megint két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 125 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 130 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hetes kompromisszum két részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 140. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 141. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 142 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 146 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 147 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 154 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 157 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 158. 158 pour 158 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 162 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 163 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 165 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 167 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 100 67 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 168 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 169 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 171 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 172 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 179 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 180 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 188 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 189 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 190 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14-es kompromisszum, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 198 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Envi 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Envi 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 200 mellette Vous trouvez l'interprétation en... Angol nyelvű tolmácsolás a hármas csatornán hallható, mondja az elnök. Channel, 3. channel 3. Channel 3. Okay. On vote sur l'amendement. Következik a 200-as mellette. Ellene. Tartózkodók. 200 est rejeté. 201 qui est pour. 201 mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 207 mellette, ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 214 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 215 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17 hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 215 mellette, 219 mellette ellene tartózkodók. Megkiabálás angolul, hogy állítólag nincs angol tolmácsolás. On va vérifier. changé de nouveau. Maintenant, c'est le 2. Apparemment, l'interprétation en anglais a changé. Úgy tűnik, hogy a kettes csatornán hallható most ismét az angol nyelvű tolmácsolás. ne, ne haragudjanak, de ezt a technikai problémát két percben meg kell oldani, addig leállítjuk a szavazást. Jó, akkor megpróbáljuk újra kezdeni, és meglátjuk, hogy most működik-e a rendszer, a technika, vagy pedig akkor angolra váltunk. Hogyha mindenki egyetért, akkor angolul mondhatom. Le 3, ça marche, hein, français. Ah oui, le 3, ça marche, et puis ça marche pas. Est-ce que le 2 marche à nouveau ou quoi Allez, vas-y. 220. 219, c'est quoi C'est refusé ou pas 219 est rejeté. Rejeté, ok. 219 has been rejected. 290 has been rejected. 220. Tehát akkor a 220-as következik. In favor? Against? Mellette, ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 221 mellette és ellene tartózkodik, elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 223 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 224 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 225 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 226 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 227 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 228 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 229 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Most pedig az így módosított állásfoglalási indítvány egészéről szavazzunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Zsozina, gratulálunk, meggyőző többséggel elfogadtuk. Eh fonctionne maintenant, donc je vais euh, revenir. Most már működik. Akkor most visszatérünk a franciára és szeptemberben fogunk plenáris ülésen szavazni erről az anyagról. Következő napi rendi pontunk tudományos célokra felhasznált állatok védelme. A parlament részéről Jegle asszony a jelentéstevő, azonban nem sikerült neki a tanácssal megegyeznie a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről. Így aztán a közös álláspontját június 17-én a tanács eljuttatta hozzánk, annak érdekében, hogy második olvasatban a bizottság, illetve a tanács és a parlament megegyezzen, ezért trilógusra került sor április 7-én, ahol is módosítások nélkül elfogadtuk, vagy elfogadásra javasolták ezt az anyagot. Jegle asszony, a szó. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Mondhatnám, hölgyeim és uraim! A spanyol elnökséggel folytatott tárgyalások ebben a témában, a kísérleti célokra felhasznált állatok védelmének témájában lezárultak, tehát a tárgyalásoknak vége, és remélhetőleg számunkra elfogadható módon zárulnak le. Ha megengedik, akkor a kompromisszumot felvázolnám. A legutóbbi három oldalú megbeszélésen 7-én a 2009 decemberi, még a svéd elnökség alatt született megállapodást megerősítettük. Megoldást találtunk a megoldatlan kérdésekre. A Lisszaboni szerződéssel életbe lépett megváltozott komitológiai eljárás értelmében a végrehajtási aktusok, illetve a feltalmazáson alapuló jogi aktusok eh, vonatkozóan kompromisszumot találtunk a korábbi hónapokban. A jogi szolgálatok, minden intézmény jogi szakértői a szöveget jogilag is átdolgozták. Június 30-án a tanács hivatalosan is elfogadta a közös álláspontját első olvasatban. Nagyon fontos fontosnak tartom, hogy megköszönjem mindazoknak a segítségét, akik ehhez hozzájárultak ez a munkához, a jogi szakértők, a titkárság, az árnyékelőadók, az asszisztensek, az Európai Bizottságnak, illetve a svéd és a spanyol elnökségnek is köszönettel tartozom. Nem is beszélve a fordítókról, tehát azokról, akik ezt a nehéz témát, amely komoly nyelvi nehézségeket jelentett számukra, mindig időben lefordították. Tehát másfél év után talán lezárhatjuk ezt a dossziét, az állat jólét, az állatvédelem eme kulcskérdését Európa szerte megoldván. Alapvetően a célunk az, hogy az európai kutatás színvonalát emeljük, garantáljuk. A jelenlegi irányelv, amely a kutatási, tudományos kutatási kísérletekben felhasznált átok védelmére szól, 86-ban került elfogadásra. Ezzel az új kompromisszummal, új megállapodással sikerül Európa szerte közös, harmonizált normákat, szabványokat, szabályokat bevezetni, amely az állatok védelmét szigorítja Európa határain belül. Az irányelv eh, alapját a három eh, alapcél mentén tudnám eh, felvázolni, tehát az állatkísérletek elkerülése mennyiben lehet, ha nem, akkor pedig minél szigorúbb normák szerinti végrehajtása. A tárgyalások során fontosnak tartok közelíteni a szabályokat, a fájdalom küszöbre vonatkozóan, főként az akut beavatkozások, eljárások esetében, és a cél az, hogy előzetes jóváhagyás nélkül ne lehessen sor keríteni állatkísérletekre. Más szóval egy projektet csak akkor lehet, kísérletsorozatot csak akkor lehet végrehajtani, hogyha az illetékes szervek, amelyek eh, eh, erkölcsi állatvédelmi szabályok szerint felmérik eh, az adott helyzetet, zöld utat engednek ennek a kérésnek. A retrospektív, azaz visszamenőleges hatályú értékelés lehetőségét is megadjuk szigorúbb szabályokat alkalmazunk a főemlősökre. Ezek állatkísérletekben történő felhasználását lehetővé tesszük, de csak azon esetekben, amikor a kísérletek, kísérlet sorozatok a vonatkozó szigorú szabályok teljes tiszteletben tartásával járnak, és amely a potenciálisan emberi életet veszélyeztető célokat, illetve ezek megőrzését szolgálja, tehát hogyha közvetve, vagy közvetve, közvetve emberi életeket menthetünk ezáltal, akkor természetesen a főemlősökkel való folytatott átadt kísérleteket is jóvá hagyhatják a kísérleti eh, kísérletekre vonatkozó állatvédelmi szabályok fontos része az, hogy hogyan eh, az az állatok eh, kísérlet végén történő elpusztítására pontosan milyen eljárásokat alkalmaznak, képzett állatorvosilag képzett szakemberek végezhetik csak el eh, ezeket a beavatkozásokat, és az állatok kísérleti célú állatok eh, szállítására is bevezetünk szabályokat. a tagállamoknak kötelező tenyésztési, tartási eh, normákat is tiszteletben tartani, és ezen módszerek, ezeknek a célja, ezeknek a szabályoknak a célja az, hogy az állatok minél kevesebbet eh, szenvedjenek, eh, fogvatartásuk alatt minél kevesebb stressznek legyenek kitéve. Azt hiszem, hogy ez fontos cél, amit sikerült közösen elérnünk. A parlament által gyakorolt nyomásnak köszönhet, hogy ezt elértük. Nagyon szigorú felügyeleti szabályokat vezetünk be. A az ellenőrzések gyakorisága a potenciális kockázat eh, arányában állapítandó meg a tenyésztők, illetve a tudományos kísérleteket folytatók ellenőrzésére is sor került évente legalább egyszer. A informatikai rendszereknek is eh, meg kell felelni bizonyos normáknak, és az állatkísérletek teljes kísérletekhez mért aránya a vonatkozó szabályokat is bevezettünk. Az első olvasatban, még 2009-ben felmerült annak az igénye, hogy minél többet tegyünk annak érdekében, hogy az állat tudományos kísérletekben az állatok felhasználása csak az olyan esetekben forduljon elő, amikor ez teljesen elkerülhetetlen. Másfél éves intenzív vitát követően, a parlamenten belüli vitát követően, illetve a parlament tanács bizottság közötti vitát követően sikerrel jártunk abban, és ezt nagyon nagy meggyőződéssel mondom, hogy sikerrel jártunk abban, hogy a nagyon nehéz egyensúlyt megtaláljuk az állatvédelem és a kutatás érdekei között azt az egyensúlyt, amely a kutatók, kutatóvállalatok és kutatóintézetek érdeke, valamint az emberi méltóság, az emberi egészségvédelme szempontjából fontos szempontokat is figyelembe veszi, illetve az állatvédelem rendkívül fontos céljait is az Európai Unió egész jogalkotásában. Még egyszer leszögezem, a legmagasabb szintű és világszerte példaértékű normák, állatvédelmi normák alkalmazása a jövőben is élvalavas szerepet biztosít számunkra. A kutatás, kutatás számára sem, sem veszélyezteti. A április 7-i kompromisszum hát a tanács ellenszavazat nélkül fogadta el, és mi nálunk, a mi körünkben pedig a második olvasóban a plenárison is megerősítettük ezt. A végső háromoldalú intézménykügyi megbeszélés során az árnyék előadó már hozzájárulásáról biztosított bennünket, illetve a szakbizottság elnöke, a tanács és a bizottság irányába is ilyen értelmű jelentést, illetve üzenetet küldött. Tehát tényszerűen úgy áll a helyzet, hogy lehet módosítókat beterjeszteni, ez fontos is, hogy megtörténjen, ezt itt is elmondom, ám eddig egyesség alakult ki az árnyékeladóval afelől, hogy nem kíván módosítókat beterjeszteni. Ez jelentés akkor lehet nagy jelentőségű, hogyha további tárgyalások és további együttműködések útját csak akkor tudja lekövezni, hogyha úgy, mint a tanács, mi is hangulat tudunk felállni a kompromisszum mögött. Ugyanakkor látunk kell, hogy Németország saját hazám tartózkodott a tanácsbeli szavazáskor. Németország nem azért tartózkodott, mert nem volna elfogadható a kompromisszum, hanem mert a kutatási miniszter, a német kutatási szövetségi miniszter számára nem volt elég messze menő a kutatás szabadságának biztosítása, mert a német szövetségi alkotmányban a kutatás szabadsága rendkívül fontos garanciákat kap. Az a, a német agrárminisztérium támogatta, ezt a kompromisszumot, ám a kutatási miniszter nem. Az állatvédelem is szerepel ugyan a német alkotmányban, csak úgy, mint a kutatás szabadsága. Mégis emiatt a lemondás miatt tartózkodott a német fél a tanácsbeli szavazáskor. E, Jó tudom azt is, hogy Franciaország esetében is szívesebben látta volna a francia fél a, szabadság, a kutatás szabadságának biztosítását, mégis elfogadták a kompromisszumot, míg Hollandia kicsit több állatvédelmet szeretett volna látni ebben a kompromisszumban, ám mégis elfogadta. Érzékelvén ezt az egyensúlyt, amiről beszéltem. Tehát egy olyan kompromisszum, ami a kutatók számára is elfogadható, meg az állatvédelem számára is az. Ezért kérem még egyszer, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez az eredmény, a szakbizottság elől a plenárisban is megerősítést kapjon, és a plenárison lesz szeptemberben szavazás arról a, dolog, arról a munkáról, amelyről két éve, amelyel kapcsolatban két éve nagyon mérhatóan és jelentős munkát kifejtve dolgoztunk, amelyet szeretnék is megköszönni képviselőtársaimnak. Köszönöm szépen, és most Evans asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chair. And, uh... Köszönöm, elnök úr. Jegle asszonynak köszöntet tartozunk. Elképesztő mennyiségű munkát végzett. E dosszén. Parlament hosszú évek óta követelte ezt az új jogszabályt. Másfél közel két év betellett, és végül Jegle asszony sikerrel járt, sok mindent elért. Az én frakcióm nevében mondhatom, hogy három olyan pont van, amelyet a három oldal megbeszélések során újra és újra felvetettünk. Úgy véljük, hogy ha ezt a három, ezen a három ponton nem következik be változás, akkor a közös álláspont eredményeképpen olyan jogszabály történik, amely a jelenlegi jogszabályi keretnél gyengébb. Ezeket, ha megengedi, elnök úr, röviden elmagyaráznám. A hármas cikkben a szigorúbb nemzeti szabályokra vonatkozóan közös álláspont azt mondja, hogy a tagállamok meg fenntarthatnak olyan nemzeti intézkedéseket, mi pedig azt szeretnénk, hogy a tagállamok elfogadjanak nemzeti intézkedéseket, tehát hogy a jogalkotás ne álljon meg, ne a, vagy plafont ne írjunk elő erre vonatkozóan. A 13-as cikk az alternatívákról beszél, a közös álláspont jelenlegi megfogalmazása azt jelenti, hogy ezt nem tennék kötelezővé, tehát hogyha van alternatív módszer, a jelenlegi megfogalmazásban annak használata nem kötelező. A harmadsorban a 8-as cikk a főemlősökkel kapcsolatban jelentős csökkentés, ez az a kifejezés, amely szerepel a parlament jelentésében, és a, ebből a jelentős kimarad, tehát a nem a főemlősöket, tehát nem csak jelentős betegségekkel kapcsolatos kísérletekben lehetne használni, hanem akár csak kisebb jelentőségű kísérletekre is, amely számunkra nem igazán elfogadható. Jegre asszony jól ismeri az érveimet ezen három ponttal kapcsolatban, ezért ezeket most nem ismételném meg. A Monsieur Capulas Santos. Capulas Santos úr kapja meg a szót. Presidente, este é um dossier, como todos sabemos. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon érzékeny, kényes téma mindannyian tudjuk ezt, hiszen erős érzelmeket gerjeszt ez a kérdés. Másfél éve dolgozunk egyébként ezen az anyagon, és Peris úr kezdte meg ezt a munkát, aki régebben a szakbizottságunk elnöke volt, aztán Jegle asszony folytatta a munkát, de itt a parlamentben nagyon sokat beszélünk az állatok védelmeiről, szinte többet, mint az emberi jogokról, de persze ennek örülhetünk is. Lehet, hogy nem egy ideális megoldás küve, született, de azért ez egy elfogadható kompromisszum, úgyhogy szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy a frakcióm támogatja Jegle asszony jelentését, és szeretnék neki gratulálni a komoly munkáért, amit végzett. És azért a jó hangulatért is, amelyet sikerült megvédenie a munka során. Elnök, Polsen asszony kapja meg a szót. Ja, jag ska också tacka fru Jägle. Det är ett fantastiskt... Tisztelt Jägle asszony, rendkívül jó munkát végzett ön. Igazából ez egy olyan kérdés, olyan ritka kérdés, terület, amelyben az európai polgárok tényleg nagyon érdekeltek. Úgyhogy egyetértek Evans asszonya. Lehet, hogy még korábban meg kellett volna vizsgálnunk a részleteket, de az igaz, hogy a kompromisszum az egyetlen lehetőség, amely lehetővé teszi azt, hogy megoldásra jussunk. Én magam is többször alkalmam nyílt arra, hogy az állatvédelmi szervezetek világszintű szervezetével találkozzak, és mindenki örült annak, hogy sikerült Európában ebben a kérdésben megegyezésre jutni, úgyhogy szeretnék gratulálni Jegre asszonynak, és nagyon remélem, hogy nem lesznek módosítások, amelyek lassíthatnák az anyag elfogadásának folyamatát hiszen sikerült egy kényes egyensúlyra jutnunk, nem szabad ezt most megkérdőjelezni. Itt sikerült egyensúlyra jutni. Egyrésztről a modern tudomány, illetve a kutatás érdekei, és a másik oldalon az állatok felé érzett empátia vagy sajnálat között. Ja, de itt åtminstone Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen Jegle asszony munkáját, és az ALDE frakció valószínűleg egyhangulag, de minden bizonyal nagyon nagy többséggel támogatni fogja ezt a kompromisszumot. Köszönöm szépen, most megadom a szót önnek, hogy levonja a konklúziókat. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselőtársak, Evans asszony, Paulson asszony, Kaplas Santos úr, köszönöm önöknek is külön mivel tudom, ismerem az önök gondolatait, ellenbetéseit is, régóta folytatjuk az eszmecserét, Pauzan asszony is újra és újra megpróbált támogatni ezt a kompromisszumot. Ugye világon semmi sem ideális, az ember saját életében is oly érzékeli olykor, hogy a kompromisszum, bár szükséges, szinte sohasem ideális, nem tudunk minden, mindig mindent elérni, amit akarunk de 99 óta dolgozom e pacsorok között. És hogyha visszagondolok arra, hogy milyen sokszor követeltük már ennek az irányelvnek a megújítását, és milyen nehéz volt ö, erre irányítani, rávenni képviselőtársainkat, meg a bizottságot. A, a bizottság és a tanács mi is végül is, ha megnézzük, hogy milyen sok csoportosulásban és gondolat és követelmény és mentén, aztán elutasítás mentén kellett, hogy haladjon, haladjon ez a munka a kompromisszum irányába, mert végre elértünk. Nem kell hangsúlyoznom, tehát még egyszer, hogy mennyire nehéz volt ez az út. Hát ennek láttam, meg vagyok győződve arról, hogy ez közös érdek, és ennyiben kifejezetten csatlakozom az ön által mondottak az Evans asszony, hogy egy ilyen kompromisszum elérése igen, igen nagy dolog, és ehelyt ma egyszerűen nem maradt más, mint hogy még egyszer köszönöm a munkát, és mindenkit arra kérek, hogy vigyük át ezen a két szakaszon, tehát még egyszer a szakbizottságon és szeptemberben a tenárison ezt az anyagot. Ez az első olyan jelentés az Agrárszakbizottságban, amely a Lisszaboni szerződés után került kidolgozásra. Egy új helyzet, a december 1 utáni új helyzet, egy új kezdet szimbóluma is egyben, és itt is példát nyújtottunk a parlament egésze számára, hogyan lehet ebben az új helyzetben jól reagálni, jól eh, sáfárkodni ezekkel a jogosítványokkal, ezért is köszönöm az együttműködést és a támogatást. Köszönöm szépen. Nikolzon úrnak adom meg a szót egy rövid hozzászólásra. Rövid leszek valóban, elnök úr. Én már az elmúlt parlamenti ciklusban is húztuk ezt a munkát. Peris úr volt akkor az elnökünk, ez a dosszié már akkor előttünk volt, már akkor birkóztunk vele. Ezért is kell gratulálnom Jegle asszonynak, a jelentéstevőnek nagy munkát végzett. Nem volt egyszerű feladat ez, mi több nagyon bonyolult volt. És azt hiszem a lehető legjobb eh, elérhető kompromisszumot eh, tudta elérni, és én is azt javaslom, hogy hogy fogadjuk ezt el, ennél jobb nem várható, induljunk el, alakítsuk ki ezt az álláspontot, mert a jelentés előtt mondottam, jó munkát végzett, jól tudjuk, ismerjük a kompromisszumokat. A múltban is, meg a jövőben is szembe kell ezzel néznünk, de szerintem ennél jobb most nem várható ebben a témában. Köszönöm szépen. Most felfüggesztjük az ülésünket 16 óra 15 percig amikor is megérkezik hozzánk Elena Espinosa, aki Spanyolország vidéki, tengeri és természeti környezetért felelős minisztere. A tanács soros elnökeként fog velünk eszmét cserélni.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 Bonjour de nouveau, je souhaite la bienvenue à... Ismét jó napot kívánok mindenkinek. Elena Espinosa-nak szeretnék köszönetet mondani, miért eljött hozzánk. Spanyolország vidéki, tengeri és természeti környezetért felelős minisztere. Ő és Szilvesztri úrral együtt fognak beszélni arról, hogy milyen, mi, mire számíthatunk. Kedves Espinoza asszony, én Dél-Olaszországból érkeztem, nagyon jó cseresznye a terem ott. Ez sajnos nem tudom elmondani, hogy milyen, viszont meg tudja kóstolni, hiszen szerettük volna önt megkínálni, önt és a parlamenti képviselőket is ezzel a remek cseresznyével hiszen ennek a parlamentnek fontos szerepe van abban, hogy az élelmiszerek nyomon követhetőségét, származását biztosítani tudják, úgyhogy azt hiszem, hogy jó munkát végzett a parlament, és én magam is nagy büszkeséggel szeretném megmutatni a termésünket. Merci, Merci beaucoup. Madame la ministre va nous présenter les résultats des travaux de la... A miniszterasszony a spanyol elnökség mezőgazdasági prioritásait fogja bemutatni. A KAP 2013-2020 közötti időszakáról fog beszélni. A mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképessége ebben az időszakban rendkívül fontos téma tehát, valamint a vidéken élő nők helyzetével kapcsolatban is fontos expozét fog tartani a miniszterasszony, hiszen ezzel a témával most mi is foglalkozunk egy jelentés formájában. Muchas gracias, buenas tardes, señoras. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Mielőtt prezentációmhoz hozzálátnék, köszönetet szeretnék mondani Szilveszti úrnak, végre saját szemükkel láthatják az emberek, hogy milyen jó minőségű élelmiszereket állítunk elő Európában. A spanyol elnökség által eh, elért eredményekről fogok beszélni. Most negyedszer láttuk el az Európai Uniós elnökségét. Ezen fél év alatt azonban teljesen más volt az elnökségünk, mint korábban. Azért volt más, mert egybeesett az Lisszaboni szerződés életbelépésével és az által bevezetett új szabályokkal. Ezen hat hónap alatt figyelembe kellett bennünk azt, hogy a biztosok, az új bizottságot, az új biztosokat február végén nevezték csak ki illetve iktatták be, illetve egy új, viszonylag újonnan felállt európai parlamenttel kellett együtt dolgoznunk. Ez a három fő jellemzője nagyban befolyásolta a Spanyolország elnökségét. Biztosak vagyunk benne, hogy ez az új munkamódszer, módszer, amikor együtt működünk, szorosan együtt dolgozunk az Európai Parlamenttel, ez a kezdete valaminek, amely új lendületet adhat az Európai Unió továbbfejlődése, továbbfejlesztése iránt. A jövőben elfogadandó mm, döntések legitimebbek lesznek, és talán jobban megfelelnek az európai állampolgárok valódi aggodalmainak, érdekeinek. Ha megengedik, szeretnék párhuzamot húzni februárban elmondottakkal. Februárban, amikor az önök szakbizottságában megjelentem, elmondtam, hogy a munkánk az agráriumban a mezőgazdaságra és az élelmiszerekre koncentrálódik majd, mert ez Európa számára egy stratégiai fontosságú ágazat. Az Európai Parlament és az Önök szakbizottságának munkáját tekintve meggyőződésem, hogy ez az üzenet eljutott az e- európai társadalom egészéhez. Az agrárminiszterek tanácsában, amelynek e, vezetése hat hónapon keresztül az én feladatom volt, és itt az Európai Parlamentben is mindenki jó. tudja, hogy miről is van szó, amikor az agrárium jövőjéről beszélünk. Ha megengedik, eh, most pár részletet is megosztok önökkel az a kapcsolatban, hogy pontosan milyen munkát végzett a spanyol elnökség. Először is a közösségi agrárpolitika jövője. Ezen a ponton az mezőgazdaság, az európai mezőgazdaság jövője és az euró közösségi Eh, agrárpolitika eh, nem kerülhette el a gazdasági világválság következményeit, amely bizony kihatással volt a gazdaság egészére, ezen belül a mezőgazdaságra is. Az Európai Unió 2020-as stratégiája igen ambiciózus. A célokat tűzött ki maga elé az Európai Unió fenntartható jövőjét, eh, próbálja a gazdasági válságból való kilábaláson keresztül elérni. Ez szorosan összefügg a közösségi agrárpolitikával és annak jövőjével. A mi, ez a mi értelmezésünk, és szerencsére az Európai Bizottság értelmezése is. Ez jól tükröződik a tavaszi és a júniusi Európai Tanács ülés zárónyilatkozatában, ahol a közösségi agrárpolitika és a mezőgazdaság eh, szerepe hangsúlyosan megjelenik, és az is, hogy az Európai Unió EU 2020-as stratégiában ezek mennyire fontos szerepet kell, hogy játszanak. A 2020-as stratégiába történő beépítése a közösségi agrárpolitik munkának olyan cél volt, amelyet a márciusi formális agrárminiszterek tanácsán, illetve a májusban megtartott informális agrártanácsülésen is többször hangsúlyoztam. Ez a munka, ezt a munkát a tagállamok többséges segítette, és az agrárügynökségek, eh, a fiatal gazdák eh, érdekvédelmi szervezetei, az Európai Bizottság eh, szakértői mind-mind segítették a munkánkat. Ezen fél év alatt komoly előrelépés történt annak terén, hogy a válságkezelést, válságkezelés eszközeit bevezessük. Ez természetesen a elképzelhetetlen lett volna a tagállamok támogatása segítsége nélkül, illetve a Trojka másik két tagja, a Belgium és Magyarország a leendő soros elnökök segítsége nélkül. A célunk az volt, hogy a jövőben a közösségi agrárpolitika olyan rendszerre alakuljon át, amely 2013 után is a megfelelő alapot jelent majd az Európai Unió agráriuma számára. Tehát egy erős, biztos lábokon álló kapra van szükség. Az uniós intézmények, az Európai Parlament és Paolo de Castro elnök úr támogatása nagyon fontos volt, hiszen Eh, ők is felismerték azt, hogy a növekedésben, a munkahelyteremtésben, a gazdasági fejlődésben és a vidék eh, népesség megtartó szerepének javításában eh, mennyire nélkülözhetetlen a mezőgazdaság, hiszen a környezetvédelem és a fenntarthatóság terén a mezőgazdaság az agrárium megkerülhetetlen. Természetesen munkánkat az agráriumra és a vidékfejlesztésre vonatkozó kocsontosságú európai dokumentumokra, stratégiai dokumentumokra alapoztuk. A Lyon jelentésben is ez tükröződött, ahol eh, ezekkel a kérdésekkel részletesen foglalkoztunk. Természetesen az Európai a Tanács munkája során az Európai Parlament által elfogadott eh, állásfoglalások, nyilatkozatok mentén kívánt eljárni. Úgy érezzük, hogyha megvizsgáljuk, hogy az elmúlt hat hónapban mi történt, akkor látjuk, hogy hat, fél évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a kap része lehet-e, része kell, hogy, kell -e, hogy legyen az Európa a 2020-as stratégiának. Láthatjuk, hogy fél évvel később a komoly erőfeszítéseknek és a kemény munkának köszönhetően sikerült a közösségi agrárpolitika az EU 2020-as stratégiába való beillesztését elérni, ezért gratulálok mindenkinek, a, a, ki részt vett ebben a munkában. Az agrárium és az élelmiszer gazdaság terén voltak olyan témák, amelyekkel foglalkoznunk kellett, az átláthatóság, az élelmiszerlánc, az árképzés, a, a termelői szervezetek megerősítése, illetve az ágazatközi szervezetek megerősítése. Jó néhány fórumon folytatunk egyeztet, jelentést és az általunk kiadott következtetések rámutatnak, hogy a fenntarthatóság az egyik kulcsmotívum az élelmiszerlánc egészében. A meglévő struktúrák és az egész ágazat megörösítése a cél. Az elmúlt fél évben három workshop megrendezésével segítettük ezt versenyképesség az mezőgazdaságban címet viselte, e, viselték ezek, és nagyon ígéretes eredményekről számolhatok be. Buffet úr jelentése, amely pontosan az élelmiszerlent működésével kapcsolatos, és amely elfogadásra került, és ezt a munkát e, segítette. Az európai termelési modell versenyképessége eh, mindannyiunk számára fontos. A témaként fog holnap a miniszterek eh, tanácsában napirendre kerülni. És ez a összes tagállam támogatását élvezi. a az élel miszeriparban és az agráriumban a versenyképességet javítani kell. Erre elfogadtuk a megfelelő eszközöket. A technikai normákat természetesen megfelelően tudományos szempontból is értékelni kell, és ezt kéz a kézben kell elvégezni egy olyan, hatástól, olyan hatástolmány elvégzésével, amely a társadalmi, gazdasági következményeket értékeli, vizsgálja, és amely természetesen azt is körbejárja, hogy mik a fogyasztók igényei. Az elnökség elején beszámoltunk arról, hogy a nem ilyen egyenlőség mennyire fontos Spanyolország számára, a soros elnökség alatt megpróbáltuk ezt érvényesíteni minden ágazati területen, európai szinten is érvényesíteni próbáltuk a nemies egyenlőséget. Ez a vidékfejlesztésben eh, is megjelent, hiszen az, hogy a nők megfelelően munkához jussanak vidéken, és hogy a vidéki társadalomban az őket megillető helyet elfoglalhassák, ehhez nekik meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy valóban munkához jussanak. Az agrárminiszterek tanácsában most először merült fel a nemies egyenlőség kérdése, és most először fogadták el azt a tagállamok, hogy a nemi és egyenlőség szerves részét kell, hogy képezze a közösségi agrárpolitikának. Örömmel nyugtáztuk azt, hogy ez a témával az Európai Parlament egy külön jelentésben foglalkozik. A nők szerepe a vidéki gazdaságban címmel. A vidékfejlesztés és a nemies egyenlőség a nők szerepének kérdése mm, nagyon szorosan összefüggnek. Végezetül, ha megengedik, utalnék olyan kérdésekre, amelyekre különös figyelmet, amelyeknek különös figyelmet eh, szenteltünk az elmúlt hat hónapban. Az egyik az Európai Uniós jogszabályok egyszerűsítése, főként a kondicionalitásra gondolok itt. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik segítették a e, munkánkat, és akik például az ultraperiferiális e, régiók e, dossziában lehetővé tették, hogy előrelépjünk, tehát a legtávolabb, az Európai Unió legtávolabbi térségeinek a problémáit körbejárjuk jó néhány kihívással kellett eh, szembenéznünk az elmúlt hat hónapban, de büszkék vagyunk az általunk elért eredményekre, és örültünk annak, hogy az Európai Uniós soros elnökségét egy olyan pillanatban láthattuk el, amikor az európai agrárium jövője forog kockán. Remélem, hogy miniszterként és a tanács képviselőjeként eh, fel tudtam nőni a várakozásokhoz az önök szakbizottságának eh, Eh, várakozásaihoz, és meg tudtam felelni az európai állampolgárok eh, várakozásainak is. Köszönöm még egyszer az Önök szakbizottságának a támogatását. Mindig gyümölcsöző volt a munkánk az elmúlt hónapban, mindig konstruktívan járultak hozzá ez a munkához. Számíthattunk Önökre. Európában és Európán kívül is nagyon sok ülésen vettem részt, ahol próbáltam az európai érdekeket képviselni. Remélhetőleg a jövőben is számíthatok önökre, és azt is remélem, hogy együtt, kéz a kézben, válvetve mindent megtetünk majd azért, hogy a belga elnökség alatt is előrébb vigyük, előmozd, előre mozdítsuk az európai agrárium ügyét a spanyol, belga, magyar trojka, a három egymás követő soros elnökség programja összehangolt, ezért a munka nem áll meg, hanem szorosan együttműködünk majd önökkel a jövőben is. Köszönöm. Grazie davvero, cara Elena. Köszönöm szépen, kedves Elena. Köszönöm a nagyszerű hat hónapos elnökségi munkát is egyúttal olyan elnökség volt ez, amely, ahogy ön is, te is kifejtetted, jelentős lépéseket könyvelhetett el. Nem csak a mezőgazdasági tanácsban, hanem a halászati tanácsban és a közvetvédelmi tanácsban is, hát három nagyon fontos tanácsi formációban találkozhattunk, illetve volt lehetőséged lelkesedésedet, szaktudásodat kamatoztatni. És köszönöm a Európai Parlamenttel egy, folytatott együttműködéset, és ez egy team munka, csapatmunka itt, és nagyon hasznos volt az együttműködésünk. A, a tanács és a parlament közötti kapcsolat nagyon jól működik, ez a tanácsüléseken is bebizonyosodott. Most pedig megnyitom a kérdések körét. Köszönöm, elnök úr! Először is azt hittem, hogy a, azt hittem, hogy a koordinátorok kapnak majd szót, de ha már kaptam a szót, akkor folytatom. Ö, mindenképpen meg kell köszönnünk az önök munkáját és az ön jelenlétét ma körünkben. A miniszterasszony valóban igen nagy erőfeszítéseket tett, hogy együttműködjön velünk a munkacsoportokkal, a szakbizottságokkal, és a spanyol elnökség erőfeszítést tett a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére is. Hiszen a vidékfejlesztés területén is újra és újra hangsúlyoznunk kell a nők lehetőség szerinti nagyobb hangsúlyú szerepét. Azok az intézkedések, amelyek elfogadásra kerültek a nők érdekében és a nők támogatására rendkívül fontosak. A vidékfejlesztés keretrendszerében is. Ami pedig a mezőgazdaság konkrét ügyét illeti, én nem osztom a miniszterelnök miniszter miniszterasszony pozitív értékelését az elmúlt hat hónapban, mert hogy egyes agályok is megfogalmazhatóak ebben az időszakban. Például a 2013-as időszakban mi történik a kappal? a közvetlen támogatásokkal, a második pillérbeli támogatásokkal. Mi történik ö, általában a kappal? Egy vagy két pilléres szerkezetet ö, vázolunk-e föl 2013 után? Mindezek a kérdésekre sem kaptunk választ, az együttdöntési eljárása sem, meg arra sem, hogy vajon csak egy rémhíre az, hogy egyetlen pilléré alakítják a, a, a kaptámogatási rendszerét. Ezekre kérünk válaszokat. Aztán meg kell vizsgáljuk a kap jövője kapcsán azt a kérdést is, vajon történt-e igazi erőfeszítés a kap jövőképesség alakítására. Egyes országok, Svédország, Finnország, Magyarország, de még Spanyolország is nem tette meg azokat az erőfeszítéseket, amelyekre szükség lett volna. A... Aztán a 2020-as stratégiát illetően három kérdés ragadható meg. Az összes közösségi politika az együtt bele kell, hogy kerüljön a 2020-as stratégia keretébe, és vajon, hogy, vajon kérdés, hogy mennyire sikeres a kap integrációja a 2020-as stratégiába. Lehet, hogy ön sikeresnek ítéli, nem feltétlenül az. Nem volt tudottan brilliáns a spanyol elnökség munkája e tekintetben. Aztán a mezőgazdaság és vidékfejlesztés ügyében is elmondható, hogy a harmadik országokkal kapcsolatos politikák, például Marokkóval kapcsolatos politikák sem voltak sikeresek, és az elnökség nem tudott Marokkóval megállapodásra jutni a határellenőrzés, határvizsgálat konkrét kérdéskörében, és semmi sem történt a Nagyon sok olyan szakpolitika van tehát, amelyben hiányosságok érzékelhetők a spanyol elnökség munkájában. Luis? Muito obrigado, Sr. Capula Santos. Queria saudar, Sra. Ministra, a sua presença, dar-lhe as boas-vindas. Köszönöm. Én is szeretném üdvözölni a miniszterasszonyt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és újra itt van közöttünk. Hogy üdvözöljem a szakbizottságunkban. A spanyol elnökség kiváló munkát végzett, szorosan figyelemmel követtem az önök munkáját a frakcióm nevében. Még egyszer szeretnék gratulálni. Kiváló elnökség volt ez. Nehéz hat hónap áll önök mögött. Mégis ön mindig a rendelkezésünkre állt, mindig segítette a munkánkat, mindig támogatott bennünket a parlamentben a jelenlétét eh, mindig eh, éreztük, személyes eh, áldozatokat is vállalt, a frakció képviselőivel mindig hajlandó volt találkozni, a szakmai szervezetekkel, a gazdák szervezeteivel is szívesen folytatott eszmecserét. A spanyol elnökség példamutató munkát végzett az Európa 2020-as stratégiá tekintetében is, hiszen az agráriumot egyik kulcs elemévé emelték ennek a stratégiának. Nincsen sok szó a mezőgazdaságról ebben a stratégiában, de ahhoz képest, hogy eredetileg nem is említette ez a stratégia a mezőgazdaságot, nos a spanyol elnökségnek köszönhetően ehhez képest jelentősen javult az agrárium helyzet ebben a, stratégiában. Ezért kellemesen meglepődtünk, komoly erőfeszítéseket tettek, igazi supranacionális szellemről tettek tanúbizonyságot annak érdekében, hogy a közösségi agrárpolitika jövőjét aktívan befolyásolják. Hiányozni fog ön nekünk, hiányozni fog nekünk a spanyol elnökség, ez kétségtelen. Grazie Luis. Köszönöm Luis. Luis, adesso ha chiesto la parola Albert Dess. Albert, a te la parola. Albert Dess, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, én is szeretném megköszönni azt, hogy eljött ma a szakbizottság körébe, és azt a munkát is, amelyet a spanyol elnökség égésze alatt kifejtett. Ebben a szakbizottságban a kevés érvényesül a pártpolitika a munkában, inkább szakpolitikákat, szakmunkát, szakdöntéseket, szakmai döntéseket hozunk. És bizony problematikus meghatározni, hogy milyen pozitív döntések születtek ebben a fél évben. Nem foglalkoztak a 2020-as stratégiával kellőképpen. Érdekel is, hogy mit, milyen pozitívumot tettek bele a 2020-as stratégiába. Spanyolország itt jelentős nagy tagállam. A kap újraalakítása és a 2020-as stratégia tekintetében Spanyolország fontos szerepet játszik, és fontos volna, hogy Spanyolország pozitív hozzájárulással éljen a kap jövőjét alakítandó, és ahogy kollégám is elmondotta, az ön előadásaiban nem ö, tudtam kikövetkeztetni, hogy vajon második pillért erősítenének-e, a társfinanszírozás kérdéskörét hogyan tervezik rendezni, milyen döntéseket irányoznak elő. Az élelmiszerláncban a versenyképesség javításáról beszélt, itt egyetértek önnel, erről ma szavaztunk is a vonatkozó jelentésről, hogy a mezőgazdaság eh, álláspontját, pozícióit erősíteni kell és javítani. Itt is szükséges azonban, hogy garanciákat határozzunk meg. Azonban sajnos a spanyol elnökség eh, a mezőgazdaság szempontjából negatív eh, értékelés kap a Mercosur tárgyalások tekintetében. Nagyon nagyok az aggályok tudnilik. Ugye 2013 utáni agrárpolitika, amiről a következő hónapokban kell a parlamentben, aztán a tanácsra együtt, az együtt döntési eljárásban döntenünk, úgy azzal lesz fenyeget, hogy nem járunk sikerrel a, a piac védelme a minőségi sztenderdek, az állatvédelmi sztenderdek, a fogyasztóvédelmi sztenderdek és normák ink nem érvényesíthetőek a Mercosurral szemben, akkor Európa mindenképpen hátrány szenved. Ezért kérem külön Spanyolországot, hogy éppen a Mercosur tárgyalások és a kétoldalú tárgyalások tekintetében az európai agrármodellt védjük meg, támogassuk annak érvényesülését, hogy annak jövőjét biztosíthassuk. Ha ebben sikerjárunk, akkor én is örülök. Mindezek ellenére köszönöm a munkát, és azt, hogy siker, sikerre jártunk több alkalommal abban, hogy észszerű megoldásokat találjunk az Európa gazdálkodók érdekében. Grazie Albert, volentieri. Köszönjük, kollega parancsoljon. Gracias, señor asszony. Eh, quería comenzar. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék rögtön az elején köszönetet mondani a miniszterasszonynak. Az a munka, amit az elmúlt hat hónap során elvégzett az Európai Agrárium érdekében, valóban dicséretre méltó és ráadásul roppant aktuális időszak ez a közösségi agrárpolitika szempontjából, hiszen a tanácsban a kap jövőjéről parázs viták folytak, pedig fontos, hogy a kiszámíthatóságot garantáljuk az európai gazdálkodók számára, és általában az agrárimból, az élelmiszergazdaságból élők számára, hiszen a bizonytalanságnál semmi sem rosszabb. Ennek érdekében azonban a spanyol elnökség nagyon sokat tett, ami e, szakbizottságunkkal válvetve, felismervén, hogy mennyire fontos a kap jövőjét 2013-at követően a kiszámíthatóságra, a biztos pontokra építeni. fontos, hogy a európai gazdák számára azt kommunikáljuk, azt üzenjük, hogy a közösségi a agrárpolitika 2013-at követően is tisztességes megélhetést garantál a számukra. Ezért azt kell mondjam, hogy kiváló munkát végzett a spanyol elnökség, és az együttműködésük is példás volt a mi szakbizottságunkkal, hiszen Európa jövője az egyben az európai mezőgazdaság jövője, és az európai mezőgazdaság jövője pedig a közösségi agrárpolitika jövője. A, jó, hogy az EU 2020 stratégiában is ez megjelenik, hiszen mezőgazdasága nélkül Európa e, félkarú óriás Jó néhány workshopon vettünk részt, ahol a nők szerepe a vidéki társadalomban, mint téma is felmerült, a nemi esélyegyenlőség tágabb témáján belül. Azt hiszem a jövőben is folytatni kell, ezt a munkát újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy a vidéken, a helyi vidéki közösségekben a nőknek milyen fontos szerep jut, milyen fontos szerep kell, hogy jusson, és ez a vidékfejlesztésben is megjelenjen. Zárásképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy az elkövetkezendő elnökségek, Belgium és Magyarország folytatja majd ezt a munkát. Eljött, az a, eljött annak az ideje, hogy összefogjunk, hogy erőinket egyesítsük, és hogy megmutassuk az európaiaknak, hogy megmutassuk a gazdáknak, azt, hogy a szavak tettekre válthatóak. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Szekereszki úr a következő a szóló. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Nagyon rendkívül fontos kérdésekről beszélt, most az előadása során is említést tett az agri-food ágazatról, és arra, hogy ez kulcsfontosságú Európa jövője szempontjából. Beszélt a fenntartható fejlesztésekről, a fejlesztések jövőbeli útjairól, illetve az ágazott konszolidációjának fontosságáról. Említette aztán az európai termelési modellt, és e ennek versenyképes voltát. Ezek számomra is húsba vágó kulcsfontosságú ügyek, és ebben ezekkel összefüggésben a következő kérdést szeretném feltenni önnek. Bizonyos korlátozások kerültek bevezetésre Argentina részéről az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatok rendszerében. Szeretném tudni, az Európai Unió álláspontja mi lesz ezekkel az argentin korlátozásokkal kapcsolatban. Bizonyos ellen intézkedéseket, vagy a WTO keretében tehetnénk, vagy akár fel is függeszthetnénk a Mercosurra való tárgyalásainkat. Meglep, sőt, megráz bennünket, hogy a tárgyalások újraindítása után három nappal Argentina ezeket a, ezekről a korlátozásokról döntéseket adott, amely korlátozások nagyon messzire hatóak. Jól tudjuk, hogy június végén, július elején lesz a második fordulója a tárgyalásoknak. Szeretnénk tájékoztatást kapni a dolgok menetéről. Szeretnénk, hogyha napi frissítéssel kapnánk tájékoztatást, hogy haladnak a tárgyalások. Úgy hallottuk, hogy csak, kizel, csak szakmai kérdésekről folynak tárgyalások, aztán meg most úgy tájékoztatta bennünket, hogy, még, hogy politikai jellegű nem csak szakmai tárgyalások folynak, hanem általános tárgyalások is, ahol éppen most adtuk el a családi ezüstöt, mondtunk le nagyon fontos jogainkról, és az egész európai mezőgazdasági ágazat látja ennek kárát. Mert hogy a gazdákat meg kell védeni, vagy legalábbis konzultálni kell a gazdákkal, ki kell, meg kell magyarázni nekik, hogy miért születtek így meg új döntések. Nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit az emberek feje fölött, vagy háta mögött történnek döntések a tárgyalások során, kiskapukon csempésznek be olyan megállapodásokat, amelyek számomra nem elfogadhatóak. Hiszen így szinte szándékos módon sértjük az európai ágazat érdekeit. És ez egy harmadik kérdésre is rámutat. Ön beszélt az európai modellről, mezőgazdasági politika versenyképességéről. Hát ehhez az is kell, hogy stabilitás is érvényesül ebben a politikában. Mert kicsit úgy tűnik számomra a dolog, hogy, hogy egy kicsit férc munka ez, döntések születnek, mert a Mercosur tárgyalások során, amelyek nem teljesen indokolhatóak. Prego. Muchas gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az elmúlt hat hónapban elvégzett munkához. Szerettem volna azt mondani, hogy kiváló munkát végzett, de sajnos nem mondhatom, sajnos nem tudom azt mondani, mert néhány témában eh, nem jártak sikerre. Tudom, hogy az agrárium prioritás terület az spanyol elnökség számára, egy kiváló lehetőséget elszalasztottunk arra, hogy ebben a stratégiai ágazatban a gazdálkodókkal együttműködjünk, az új szakpolitikák megformálásának érdekében sajátos módon ezt a lehetőséget elszalasztottuk. Jó néhány jelentés készült e témában, azonban több kulcskérdéssel érdemben nem foglalkoztak el az elmúlt fél év alatt. Úgy vélem, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban igen, tett több mindent is a spanyol eh, elnökség, ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy az agrárminiszter milyen szerepet játszott abban, hogy a szükséges eh, apró részleteket tisztezzek, hiszen úgy tűnik, hogy jó néhány kereskedelmi megállapodásból hiányoznak ezek az apró részletek. Bizonyos részletek eh, megoldásra kerültek, de a mezőgazdasági problémák részletei nem minden kereskedelmi megállapodásban kerültek megoldásra. Hol volt ön asszony, amikor a Mercosur megállapodásokat kidolgozták? hol volt a miniszter asszony, amikor a Marokkóval megköttetett a megállapodás, amelynek eredményei egyértelműen negatív hatása lesznek a spanyol gazdálkodókra. És hol volt a miniszterasszony, miért nem foglalkozott mélyebben a spanyol gazdák azon problémájával, amely a termékhamisítást illeti. Azt hiszem, hogy kiváló lehetőségekről eh, lehetőséget szalasztott el Európa és az Európai Tanács, ezért nem tudom azt mondani, hogy kiváló munkát végzett a spanyol elnökség, de ettől függetlenül gratulálok az elmúlt hat hónaphoz. Ja, Paldies! Es gribētu pievienoties tiem... Rubis képviselője szó. Köszönöm szépen. Magam részéről is szeretnék gratulálni a spanyol elnökséghez. Csatlakozom azokhoz a képviselőtársaimhoz, akik ezt pénző miniszterasszonynak gratuláltak, és megköszönték a hat hónap alatt kifejtett munkáját. mindannyian el tudjuk képzelni, milyen nehéz feladat lehetett ez hat hónapon át. Ilyen sok javaslatot kidolgozni, 27 tagállammal egyeztetni ezeket, megtárgyalni ezeket. Én először kerültem megválasztásra az Európai Parlament képviselőjeként, és egy új tagállam. Mot képviselek, azt hiszem, hogy minden képviselő nevében mondhatom, hogy a saját kormányaink nem mindig megfelelően látták a, az, a, az a szerepet, amelyet el kellett ma játszanak bizonyos problémák megoldásában, akár a közös, akár a politika tekintetében. Ezt tehát kritikusan kell szemlélnünk, mármint a tagállamaink tevékenységét. A kormányok véleményét gyakran különbözik, gyakran ütköznek ezek a vélemények, és ezt az európai közösségi politikák tekintetében valamilyen módon mégis egyeztetni kell, egy mederbe kell terelni ezeket a szándékokat. Mint új képviselő felmerül bennem a kérdés, a, a 2013 utáni agrárpolitika miért ne tudna megoldani a problémáinkat, miért ne lehetne megoldásokat találni? Már most, a 2013 utáni időszakra. Ugyanakkor Európában is és igen, sokan élnek a szegénységük küszöb alatt. És ez felveti a kérdést, a választók részéről is, hogy vajon az élelmiszer termelést miért korlátozzuk. Miért ne lehetne a támogatásokat összekötni a termeléssel? Saját hazámban, Lettországban például, vagy lehet, hogy sajátságos a helyzet, de nagyon sok kihasználatlan mezőgazdasági terület van, ahol nem folyik megfelelő intenzitású termelés. Európának szüksége van az élelmiszertermelésre, a világszerte szükség van erre, és nagyon sok kihasználatlan terület áll rendelkezésre Európában, és aztán ö, sokszor támogatásokat is kapnak azok, akik nem járulnak hozzá az élelmiszertermelésre. Ezt is nagyon nehéz elmagyarázni a választóinknak, hogy miért nem lehetne összekapcsolni a támogatást a termeléssel? Nem szabadnak közvetlen kifizetéseket, támogatásokat nyújtani a hitelfelvétel, vagy a gazdák hitelfelvételéhez, vagy csak azért, mert hogy bevetik valamiről a földet, de az hasznosíthatatlan. Ezek a politikák nagyon nehezen magyarázhatók el a választóknak. És a kifizetések kiegészítése a lett kormány részéről jóval alacsonyabb szintű, mint amit a régi tagállamok gazdái kapnak. Még az állam költségvetési kiegészítéssel együtt is. Ez is gyakori panasz, és nagyon gyakran panaszkodnak a gazdák azzal, hogy igazságtalan a támogatásokban adódó ilyen nagy különbség. Tehát már az egész elosztási rendszer alapja igazságtalan sok állampolgár szemszögében. Lettország már hat éve tagja az Európai Uniónak, ugye ezt tudjuk, hogy egy folyamatos kiigazítás történik, tehát emelkedik a mezőgazdasági támogatások szintje, és ez ez az mégsem érzékelhető helyben. És az európai a kap költségvetése sem kap elég forrást, a 0,7% nem elégséges tehát ha nem nő a rendelkezés alól forrás, akkor nem lehet ö, a jövőre felkészíteni a közös agrárpolitikát. a parola, e José Köszönöm, először James Nicholson, aztán José kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném a soros elnökség képviseletében miniszterasszonyt itt üdvözölni közöttünk. Tudjuk, hogy miért volt lassú a kezdet, bizottság, Európai Bizottság nélkül, nehéz volt a tanács dolga. Ez nem az ő hibájuk. Szeretnék azonban utalni egy problémára, amely többször felmerült az elmúlt hat hónapban. A Mercosur megállapodásról folyó tárgyalás újranyitása megindult. Nem egyetértően velem abban, hogy az európai gazdák a lehető legmagasabb színvonalon állítják elő az élmiszer termékeket, és a bürokratikus keresztmegfelelési megfelelési elvárások szinte nevetségesen bürokratikus elvárásoknak kell megfelelni az európai gazdáknak, miközben az Európán kívülről érkező élelmiszertermékeknek nem kell megfelelni ugyan ezeknek a normáknak. Helyes ez így, ön szerint, miniszterasszony? Egyetért tehát ön velem azzal, hogy az Európába érkező élelmiszertermékeknek ugyanolyan normáknak kellene megfelelniük, mint amelyet mint amilyen szigorú normáknak az európai gazdákat tesszük ki. A kollégám mellettem jó néhányszor felvetette ...2012 utáni helyzetről beszélt először is, a tagállamok között óriási különbségek vannak. Észak-Írországban például az én választókörzetemben a gazdák, akik a újfajta ketreces tartásra kívánnak áttérni, nagyon komoly árat fizetnek ezért. Hol vannak az egyenlő szabályok? Ez tisztességtelen. szárnyas sok tartókra ugyanolyan szabályok kell, hogy vonatkozzanak Európa szerte. Biztos ön eh, abban, miniszterasszony, 2012 után is elég tojás lesz Európában? Mindenki be tud menni a boltba és venni tojást? És az a, a tojás, amit a polcon találunk majd 2012-től kezdve, az nem Európán kívülről érkezik, majd vajon a teljesen hagyományos ketreszekben tartott tojótyúkoktól származik majd, és akkor még a génmanipuláció veszélyéről nem is beszéltünk. Köszönjük James, most pedig Josénak adom meg a szót. Oui, tout d'abord, je me joins à mes collègues, évidemment, pour... Mindenek előtt csatlakozom az a képviselőtársaimhoz, akik megköszönték a Agrártanács elnökének munkáját, meg azt, hogy eljött körünkbe, beszámolt az elnökségi munkáról. Több alkalma volt alkalmunk találkozni és együtt dolgozni az Európai Parlamentben önnel, és ennek nagyon örülhettünk. Ugyanakkor a dicsőrő szavak után csatlakoznék azokhoz a képviselőtársaimhoz, akik az EU és a Mercosur közötti tárgyalások újra megnyitásáról tettek föl kérdéseket. Azt hiszem, hogy a, a, a, ezen tárgyalások megnyitása olyan ö, benyomást keltett, mint hogyha beáldoznánk a, a mezőgazdaságot a más termékek, szolgáltatások piacáról szóló vitában, és alkuban vesztes volna a mezőgazdasági tárgyalások keretében. A Mercosur kapcsolatban a, a marhahús termelést, az európai termelés súlyos problémákkal kell szembenézzem, és ez az, ahhoz lesz hasonlatos, ami a, a juh és a, a kecskehús tekintetében történt 20 évvel ezelőtt. Hasonló megállapodást kötöttünk Peruval, és akkor meglehetősen különös kereskedelmi megállapodások születtek, amelyek sértették az európai mezőgazdaság és termelők érdekeit. Vagy például cukor, perui cukor exportra kapott kvótát, Peru miközben cukrot nem is gyárt, Európába szállított cukrot mégis. Úgyhogy ezek csak rámutatnék ezekre a problémás pontokra, és még továbbiakra is felvetnék említette, hogy az élelmiszerlánc működése mennyire fontos, és hogy milyen válságok sújtották ezt. Az elnökség idején alakult meg a tej ágazattal foglalkozó magaszintű munkacsoport, és ha megnézzük, hogy milyen eredménnyel járt a munkája, hát már mutatjuk, hogy semmi. Semmiféle kézzelfogható eredményt nem hozott a tejágazattal foglalkozó magas szintű munkacsoport, a termelők, a tejtermelők jövedelme nem javult, holott legalább egy minimum szintű jövedelmet biztosítani kell, legalább a termelési költséget meg kell téríteni a, a gazdálkodónak. Felmerül a kérdés tehát, hogy mit lehet tenni, hogy alássuk a, a helyzetüket a termelőknek, mert ha nem tudunk piacot szabályozni kellőképp, mert különben akkor egyik válságból a másikba fogunk támolyogni. Aztán a GMO-k tekintetében is, ugye ez a harmadik alkalom, hogy felvetjük a kérdést. Most Dali úr, a felelőse az Európai Bizottságon belül, az elnökség során ez nem csak egészségügyi és fogyasztóvédelmi kérdéseket érint, hanem annál szélesebb körű és a, a, a súlya. Egy hatás tanulmányt kell tehát készíteni a GMO-k feltárva az EFSA kapott erre megbízást, és a tagállamok is. Meg, de ugyanakkor minden szakértő tudja, hogy európai szinten nem született e- egyesség a GMO kapcsán. Jó lenne tudni, hogy milyen ö, javaslatokat fogalmaz meg a tanács körében, és hogy vajon a következő ülésen felvetődik-e a GMO kérdése. Annál is inkább érdekes kérdés, mert a tagállamok több mint fele elveti Dali úr a GMO-k szabadása vonatkozó javaslatát. Köszönjük, José. Danielis úr. Köszönöm. Elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon jó, hogy válaszol a kérdésénkre, illetve megosztja a véleményét arról, hogy mit tettek önök az elmúlt hat hónapban. Az árstabilitás hiánya, illetve az egyre élesedő verseny, a kiszámíthatatlanság, az árképzés átláthatatlansága mind-mind versenyhátrányba hozza az európai gazdákat a nemzetközi szintéren, hiszen az unión kívüli gazdák a szigorú normák tiszteletben tartása nélkül tudják olcsóban és könnyebben eh, előállítani termékeiket. Úgy tűnik, hogy a 95-ös egyfőreső jövedelem viszonyokhoz tértünk vissza az agráriumban élők esetében. Meg kell találnunk tehát a módját annak, hogy akár átmenetileg is, de javítsunk a gazdálkodók mezőgazdasági gazdálkodók helyzetén. Az Európai Bizottság újra nyitotta a Mercosurral a tárgyalásokat. A Mercosurra jó néhányan uh, utaltak a kollégáim közül, ez jól mutatja ennek a kérdéskörnek a fontosságát. Egyéb kereskedelmi tárgyalások esetében, illetve más ágazatok számára az, a Mercosurral folytatott kereskedelmi tárgyalások eh, előnyösek lehetnek, de az agrárium számára katasztrofális következményekkel járhat. Zöldség, gyümölcs, szárnyas és gabona termelők eh, fogják megint ennek a levét, ezért még egyszer kérem, hogy eh, az európai gazdák számára olyannyira fontos kritikus kérdésről szóljon egy pár szót, mi a szándéka a tanácsnak az Európai Bizottsággal szemben. Köszönöm. Grazie, onorevole Danellis, Michel Danten, e poi Elisabeth Jäger. Köszönöm szépen, Elisabeth Jégle kapszót. Előtt azonban Danten úr. Köszönöm szépen. Én is szeretem megköszönni azt a figyelmet, amelyet eh, e szakbizottságban kifejtett az elmúlt hat hónap során, az önök elnöksége során, azt az együttműködést, amerről bizonyságot tett. Bevezetőjében nagy ígéreteket fogalmazott, fogalmazott meg, ezek azonban sajnálatos módon nem mindig jártak sikerrel. A februárig kellett várni a biztos kinevezésével, az ön tagállama is, a hazai problémákkal is kellett, hogy megbírkozzon mindeközben, ez hátráltatta a közösségi politika kifejtését. Több képviselőtársam említette már a problémás kérdéseket, a Mercosurról való tárgyalások megnyitása is ide tartozik, mármint az aggályokat keltő ügyek közé. És arról is, azról is foglalkoznunk kellene, hogy vajon a más régióból származó termékekkel ö, miképpen foglalkozzunk, mi legyen a, az Európai Unióba bejövő marhahús importtal. A parlament nagyon sokat foglalkozott a ö, klímaválsággal és a szélesebb körű kérdésekkel, ám nem eléggé hangsúlyoztuk az olyan kérdéseket, hogy évről évre hatalmas mennyiség amazoni ős erdő tűnik el. Nagy különbség van között, amiről beszélünk, és amit teszünk vagy tehetünk az intézmények részéről. Erre is megfelelő figyelmet kellene szentelnünk. És azt is szeretném, hogyha tájékoztatna bennünket a tanács reagálásáról a azon bizottsági tervezettel kapcsolatban, amely az ön hazájában a zöldség és gyümölcs termelés szabályozását módosítaná a földközi tenger menti országok mindegyikében. Ez erre a kérdésre hogyan reagált erre a bizottsági kezdeményezésre a tanács? A szakbizottságunk néhány nappal ezelőtt elfogadott a kappal kapcsolatos iránymutató szöveget, amely jövő héten kerül a plenáris elé, a szabadságokban széles konszenzus támogatta ezt az anyagot. Vagy a tanácsban hogyan fogadták ezt? Hogyan reagáltak erre az anyagra? A, mert hogy mezőgazdaságért és környezetvédelemért is felelős miniszterasszonyon, a tanács milyen álláspontot val a 2009-es növényvédőszerekkel kapcsolatos döntésről? Mert a, az egyes tagállamok által ö, folytatott gyakorlat nagyon nagy különbséget mutat, és ez a teljes piac ö, végrehajtásának a ügy, ügyét ássa alá. Köszönöm, Elizabeth. Köszönöm, Elizabeth Jegle, köszönöm, e, elnök úr, biztos asszony, ö, miniszterasszony, köszönöm szépen, köszönöm, mert hogy éppen a kis dolgok összefüggésében az állatkísérletekkel foglalkozó irányelv körül munkálkodásunkban az önök az ön szolgálataival kimerítően, sokszor kritikusan, ám mindig kompromisszumra törekedően tudtunk együttműködni. Nehéz téma volt ez, és szeretném kifejezni hálámat önnek és az önök szolgálatainak kifejezetten ezért a kompromisszumkészségért és együttműködésért. Azok az aggályok, amelyek a kappal kapcsolatban megfogalmazhatóak, és amelyeket képviselőtársaim felvedettek, valóban súlyos aggályok. Mi vagyunk az a szakbizottság, amely afelől is kell, hogy gondoskodjék, hogy az európai állampolgárok százmilliói jó minőségi európai élelmiszerekkel legyenek elláthatóak. Ennek érdekében nagyon magas szintű normáink és sztenderdjeink vannak, többek között az állatvédelem tekintében is, ám ezeket nem mindenhol tartják be világszerte, és nem mindenhol tarthatóak be világszerte. A Mercosur megállapodásra utalnék, de a Kanadával való kétoldalos megállapodás is engem, engem is, csak úgy, mint képviselőtársakomat is aggályokkal tölt el. Azt hiszem, hogy meg kell tudjunk mindent, hogy a szakbizottságunk, a parlament, a bizottság és a tanács meg kell tegyen mindent annak érdekében, hogy az európai mezőgazdaságot hosszú távon életben tartsa és versenyképesnek tartsa meg. Minden tevékenységünk sem ez kell legyen a mérce, és ezért jó a, a vidéki területen élő nőkkel foglalkozó felvetése is, téma meghatározása is, mert a nők minden ágazatban fontosak, és ez a saját kezdeményezési jelentés, amely ezt tovább viszi majd, remélhetőleg pozitív kijelentéseket tesz majd a második pillér megtartása érdekében is. Köszönöm. Elizabeth Jögel. Köszönöm. Gladfelder képviselő következik. Köszönöm szépen. A spanyol elnökség nehéz időszakban végezte a munkáját, de nem a sok elért apró kis eredmény miatt lesz emlékezetes az elnökségük, hanem amiatt, mert, mert általában egy elnökség csak egy dolog miatt lehet emlékezetes, hanem azért, mert újraindították a tárgyalásokat a Mercosurral. Szeretném elmondani azt, hogy fél évvel ezelőtt, amikor bemutatták a spanyol elnökség programját, nem tájékoztatták a parlamentet arról, hogy a Mercosurral újra kívánják nyitni a tárgyalásokat. Ha erről tájékoztatást kaptunk volna, akkor nyilván elmondhattuk volna előre azt, amit most utólag kell kritikaként megfogalmaznunk. A tárgyalások újranyitása különösképpen azért volt hibás lépés, mert egy nagyon régi, 1990-ben született mandátum alapján történt. 1999 óta nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat változott az Európai Unió is. A megváltozott körülmények között a tárgyalásokat csak egy új mandátum alapján szabadott volna újra kezdeni. Olyan új mandátum alapján, amely figyelembe vette volna, hogy időközben az Európai Unió új tagállamokkal kibővült, most már 27 tagállamban, olyan új mandátum kellett volna, amelyik figyelembe vette volna a klímavédelem szempontjait, olyan új mandátum kellett volna, amely figyelembe vette volna a globális környezetvédelem kérdéseit és az állatjólét ügyét is. A spanyol elnökség nem ilyen mandátum alapján nyitotta újra a tárgyalásokat, éppen ezért ezeket a tárgyalásokat le kell állítani. Ilyen formában ezek a tárgyalások nem folytathatók, csak egy új mandátum alapján. E Két utolsó felszorolás. Toc képviselő. Cseh, dove? Nincs itt? Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, Köszönöm szépen a mai elnöklést. Néhány gondolatot szeretnék elmondani. Más kollégákhoz hasonlóan engem is nagyon is aggaszt az, hogy a spanyol elnökség nem tudta ellenőrizni a Marokkóval folytatandó tárgyalások során, nem tudta kezében tartani a helyzetet. Észak-Írországra is nagy hatással volt ez a burgonya termelésre ez óriási hatással volt. Sajnos a vetőburgonya probléma nagy nehézségeket okozott hazámban. Az export szempontjából a következő szezonra vonatkozólag. Ez egy nagyon fontos kérdés, kérem, nem csak Észak-Írország, hanem mindazok számára, akik ebből élnek, akiknek a megelhetését biztosítja a vetőburgonya ágazat. A Mercosurral kapcsolatban többekben aggodalmak fogalmazottak meg. Észak-Írország számára egészen borzasztó hatással lenne ez több ágazatban is. Egyrésztről azt halljuk, hogy önök azt mondják, a parlamenttel és ezzel a bizottsággal együtt kívánnak működni, de hát azért ne felejtsük el azt, hogy az intézményünk semmit sem tudott ezen tárgyalások újraindítatásáról, ez már pedig nem korrekt hozzáállás, amikor együttműködésről beszélnek. Aztán, ami a közös agrárpolitika reformját illeti, mi is erős közös agrár, agrárpolitikát szeretnénk, ehhez pedig komoly büdzsékkel és ezt el is fogjuk mondani, és keményen kiállunk majd emellett. Ami a halászati bizottságot illeti, más kollégák hozzám hasonlóan úgy vélik, hogy jó lenne, hogyha a spanyol elnökség elmondaná, hogy mi lesz az elnökség, illetve a tanács álláspontja ennek a halászati politikának a regionalizációjáról, hiszen ez egy fontos politika, és a Lisszaboni szerződéshez is kapcsolódik. Köszönöm, Doc képviselő, Jár képviselő következik. Ja, vielen Dank, äh, Frau Ratspräsident. Köszönöm, miniszterasszony, és köszönöm a párbeszédre való nyitottságát. Úgy gondolom, hogy a közös agrárpolitika sikertörténet. Nem csak azért, mert sikerre jártunk abban, hogy az Európai Unió állampolgárait megfelelő módon tudtuk élelmiszerrel ellátni, hanem azért is sikertörténet ez, mert egyre inkább sikereltünk abban, hogy elfogadtattuk azt, hogy a fogyasztók által elvárt sztenderdeket, biztonsági termelési módszereket elfogadtassuk a gazdákkal. Azt hiszem, hogy a gazdák és a fogyasztók közötti jó párbeszédet tudtuk így kanalizálni, tudtuk kialakítani. Ugyanakkor látnunk kell azt a tényt is, hogy ezek az előírások és sztenderdek, amelyek az Európai Unión belül fontosak és érvényesülnek, és a, a gazda ezáltal tudja igazolni a fogyasztó felé, ezek által, hogy nem csak a káros anyagoktól mentes élelmiszer tud biztosítani, hanem olyan módon előállított termékeket, amelyekre a fogyasztó igényt tart. Bosszantja a gazdákat, hogyha ezeket a sztendereket mással nem tartatják be. Ezért tekintem én is nagyon kritikusnak a Mercosurral folytatott tárgyalások újranyitását. Kérdésem, hogy ön hogyan vélekedik e ellenmondás feladására, hogy szigorú sztenderdeket tartunk fenn Európán belül, amelyeket az importokban nem feltétlenül érvényesítünk. Ez pedig az európai gazdák e, érdekeit alásó politika. Köszönöm szépen. És most Martínez e, alelnök úr kapja meg utolsóként a szót. Köszönöm szépen. Nos, hát ami az igazat megvalva, nem kívántam felszólalni, de most mégis megteszem. Egyébként teljes mértékben egyetértek Kapulás képviselő által elmondottakkal, illetve Garcia képviselő által elmondottakkal. Többen olyan megjegyzéseket tettek, amelyek azért engem mondjuk ki felháborítottak. Az igaz, hogy jó magam is több mint 20 éve dolgozom a mezőgazdasági szakbizottságban, tehát egyébként a fejlesztési bizottságban is munkálkodtam korábban, de azért ne felejtsük el, hogy most a 21. században élünk. Természetesen egyetértek azzal, hogy ha megállapodásokat írnak alá, akkor ki kell mondani azt, hogy bizonyos egészségügyi normákat tiszteletben kell tartani, és hogy azokat az importtermékek is, amelyek a világ különböző szegleteiből érkeznek hozzánk, ellenőrzés alá kell, hogy kerüljenek, úgy méghozzá azonos feltételek mellett, mint, amelyek, mint amilyen feltételek az Európai Unióban termelt élelmiszerekre, illetve mezőgazdasági terményekre vonatkoznak. Ugye itt a Mercosurról nagyon sok szó esett, mint hogyha ez egy borzalmas helyzet lett volna, azért ne felejtsük el, még nem írtunk alá semmit, csak egész egyszerűen megkezdtük a tárgyalásokat, és az egyetlen, egyetlen egy európai gor, kormány sem mondta azt, hogy nem örül ennek, sőt azt mondták, hogy örülnek annak, hogyha bizonyos országokkal kereskedelmi tárgyalásokat kezdeményezünk, hiszen fontos termények érkeznek így az Európai Unióba, tehát azért az önmagában, hogy ismét megindultak a tárgyalások, azért az jó önmagában véve, mert egyelőre csak ennyit tettünk, csak elkezdődött egy tárgyalási folyamat, azért nem kell itt katasztrófát kiáltani azonnal, majd meglátjuk, hogy a, ezek a tárgyalások hová vezetnek. Nagyon nagy ellentmondásokról is hallhattunk, hiszen egyes politikai kurzusok mindig is a szabad piac mellett tették le voksukat, sőt, szinte dogmatikusan ezt védték, szentségként tisztelték a piacot. De most ugyanezek az emberek protekcionistává váltak, és azt mondják, hogy Európa köré építsünk falakat, már pedig ez szerintem ellentmondásos. Ilyen egyértelmű ellentmondás azért nem kerülheti el azoknak a figyelmét sem, akik ezeket az ellentmondásokat hangoztatják most. Bizonyos baloldali kollégák, akik mindig is a szolidaritásról beszéltek, mint hogyha legalábbis a szolidaritás lenne a legfontosabb számunkra, a harmadik világgal folytatott kapcsolatainkban, most pedig be ö, szemet hunynának a fölött, hogy ö, olyan országok, amelyekben éheznek az emberek, és amely felháborító, sőt szörnyűséges és ö, méltatlan helyzet, ezt mégis eltűrjük. És azt mondjuk, hogy a Lisszaboni szerződés nevében Noha segítenünk kellene ezeken az országokon, most mégsem tesszük meg. Mert ez egy fontos központi politikája az Európai Uniónak, ugyanis ez transzverszális értelemben kötelessége az Európai Uniónak, hogy segítséget nyújtson ezeknek az országoknak. Márpedig most e felett mindenki szemet húny. És most egyesek azt mondják, hogy a közép-amerikai országok bizonyos terményei majd az Európai Uniós termékeket fogják versenyhelyzetbe, versenyhátrányba szorítani. Márpedig számunkra fontos lenne, hogy azoknak az embereknek az érdekeit is védjük, akik távoli országokban élnek, és akik szörnyű helyzetben vannak, hiszen az Európai Uniónak szolidárisnak kell lennie. Persze, világos az is, hogy saját termelésünket meg kell védenünk, de azért nem szabad, hogy ezt úgy tegyük, hogy közben olyan falakat építünk, amelyek egyébként tönkretesznek más országokban embereket. Olyan embereket, akik emiatt esetleg, akiket emiatt esetleg az éhhalál fenyeget. Tehát ezt a két gondolatot valahogy egymással ki kellene békíteni, össze kellene tudni egyeztetni, és koherensen kellene megközelíteni ezt a problémát. A spanyol elnökség ebben az időszakban szerintem nagyon is jól ö, működött, ugyanis ö, odafigyelt ö, koherens módon nem csak a saját termelésünkre, hanem ugyanakkor a szolidaritás kérdését is megpróbálta figyelembe venni, vagy kifejezésre juttatni. Hiszen számunkra, szocialistáknak és általában európéereknek fontos a szolidaritás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vitát hallhattunk. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását, és most Elena Spinozának visszaadom a szót, hogy választ tudjon adni felszólalásokra. Köszönöm. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo antes de... Köszönöm szépen. Még mielőtt válaszokat adnék a feltett kérdésekre, azt szeretném mondani nagyon világosan, le szeretném szögezni. Azt mondták, hogy Spanyolországban belpolitikai problémák voltak, és ezért keveset tettünk Európai Unió szintén. De ez így nem igaz, ugyanis semmiféle belpolitikai probléma nem volt, és nincs is most sem Spanyolországban, tehát ez nem igaz. Spanyolországban ugyanazok a problémák vannak, amelyek minden Európai Uniós államban felütötték fejüket. Sajnos a válság nemzetközi méreteket öltött, Spanyolország sem rosszabb ebből a szempontból. Úgyhogy a mostani helyzetben intézkedéseket kellett végrehajtanunk. Ezek az intézkedések azonban hasonlóak azokhoz, amelyeket az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Görögországban, vagy Spanyolországban, vagy akár Portugáliában hoztak meg, de még sajnos sok más országot is említhetnénk a sorban. Nos, hát ezen előfeltételek mellett szeretnék válaszolni a feltett kérdésekre. És ugyanakkor A Mercosurral szeretném kezdeni a kérdések sorát, ugyanis nagyon sokan utaltak erre. Martínez úr utolsó mondatait szeretném itt kiemelni. Először is a Mercosur, a folytatott tárgyalásokat még nem zártuk le. Önök tudják, hogy a Mercosurról, Mercosurra való tárgyalásokat 2004-ben felfüggesztettük. most ez a felfüggesztés, a tárgyalások felfüggesztése világos, hogy mit jelent. Nincsen szükség új megállapodásra, egész egyszerűen nem új tárgyalásokat kell folytatni, hanem a régét kell folytatni, hiszen azokat csak, meg, azt csak megszakítottuk. Mert különben a parlamentnek, a tanácsnak, a hozzájárulására lenne szükség, sőt a biztosok testületének hozzájárulására is. De erről most szó sincs. Semmi nem történt, egyébként senki ne aggódjon, ugyanis még semmit nem írtunk alá, és egyébként a miniszterek tanácsának ülésén sem történt semmi, ilyen értelemben ugyanis nem is volt rá szükség, hogy bármi is történjen. Úgyhogy most egész egyszerűen úgy kell venni ezt a helyzetet, mintha 2004-ben felfüggesztett tárgyalásokat néhány héttel ezelőtt ismét elkezdtük. Nekünk az a feladatunk, hogy tárgyaljunk, és jól tárgyaljunk. Én mindig is azt mondtam, hogy a tárgyalás sok eredményeképpen akkor jutunk jó megoldásra, hogyha mind a két fél, minden érintett ország, minden szinten jót kap ebből. Nem szabad, hogy bizonyos gazdasági ágazatokat nyertesként vagy vesztesként érjen ez a helyzet. Ha jól tárgyalunk, akkor megnyílnak előttünk olyan piacok, amelyek óriási potenciállal rendelkeznek, hatalmas fogyasztói piacokra gondolok. Egyébként teljes mértékben egyetértek Mártinez úr által elmondottakkal, és szeretném felhívni az önök figyelmét arra is, hogy nekem miniszterként az a feladatom, hogy a mezőgazdasági miniszterek tanácsi ülését vezessem. Mindenki meg közös felelőssége lesz ez a megállapodás. Hogyha 2004-ben sikerült volna tető alá hozni a megállapodást a Mercosurral, akkor a mezőgazdasági minisztereknek is ezt jóvá kellett volna hagynia. de ez nem történt meg, mert felfüggesztettük a tárgyalásokat. Most pedig együttöntési eljárásban vagyunk a mezőgazdasági kérdésekben, és ennek teljes mértékben tudatában vagyok. Tehát ne felejtsük el azt, hogy bármit is döntenek a miniszterek, önök parlamentként, másik jogalkotási ágként leszavazhatják azt, és új megállapodásra is juthatunk. És ez a legfontosabb, hogy próbáljuk meg egyességre jutni. Az a fontos, hogy a megállapodás, ha egyáltalán sikerül tető alá hozni, akkor mindenkinek ez jót okozzon, és senkinek se legyen a kárára. De még többet is mondhatnék erről. A Mercosurral kapcsolatos felszólalások során nagyon sok harmadik országból származó importtermékről esett szó. Itt pedig tegyünk világossá valamit. Miről is van szó? Egyelő feltételek és kölcsönösség. Minden olyan megállapodás, amelyet az Európai Unió aláír, azonos feltételek mellett kell, hogy megtörténjen, tehát a kölcsönösség elvét figyelembe kell venni. Például, hogyha azt mondjuk, hogyha nálunk a termékeket nyomon lehet követni, a származásokat nyomon lehet követni, akkor az Európai Unióba beérkező termékektől is ugyanezt várjuk el a kölcsönösség elve alapján. Ugyanakkor erről a témáról már nagyon sok szó esett korábban, amikor a versenyképességről vitáztunk. Ez egy fontos követelmény, a kölcsönösség elve, de próbáljuk meg javítani azokat a mechanizmusokat, amelyekkel már most rendelkezünk, hogy ne hátrafelé lépkedjünk, hanem inkább előre. Amit elértünk már, azt próbáljuk meg megőrizni, és próbáljuk meg még inkább előre lépni. Az a fontos, hogy a jövőben oda tudjunk figyelni arra, hogy minden feltételt betartassunk. A felszólalásomban két konkrét kérdésre is utaltam. Elmondtam ugyanis, hogy fontos a tudományos kutatás, és ezzel párhuzamosan a szociogazdasági hatásvizsgálatok lefolytatását is előirányoztuk. és itt megint csak a kölcsönösség elvét hangsúlyoznám. Dodds képviselő és mások is utaltak Marokkó esetére. Heránz Garcia képviselő is megtette ezt, de itt megint csak próbáljunk meg értelmesen gondolkodni. Egy elnökség lehet, hogy megpróbál meggyőzni egy tanácsi ülést, lehet, hogy az elnökségnek célja az, hogy meggyőzze a bizottságot, de azért ne felejtsük el, hogy itt vannak mások is, akiknek egyet kell ezzel értenie. Önök most azt vetik a szemünkre, a spanyol elnökség szemére, hogy mi azért végeztük el ezt a munkát, mert nem akartuk, hogy a felnökségünk fiaskó legyen, de azért ne felejtsük el, hogy ennek a parlamentnek is szava lesz, tehát megint csak jogalkotási ágként a parlament is azt mondhatja egy, meg, egy egyezményre, hogy nem. Azért a homokvárak sokszor összedőlnek, elég rá fogjuk fújni concreto por parte... De voltak más megjegyzések is. Eráns Garcia képviselő volt ezeknek a véleményeknek a fő szószólója. Demagógiát hallhattunk, épp úgy, ahogyan az önpártya Spanyolországban is demagóg gyakorlatilag ugyanazokat a szavakat használja ön, amelyeket spanyolországi kollégái alkalmazzák a demagóg kurzusokban. Én most nem tudok mindenre választ adni. Nem is akarok egyébként, ugyanis azt hiszem, hogy szóra sem érdemes az, ami elhangzott. A 2020-as stratégiában azonban az, hogy a mezőgazdaság prioritásként szerepel, a spanyol, a spanyol elnökségnek köszönhető. Mondjuk három sor beszélt összesen a mezőgazdasági politikákról a 2020-as stratégiában. Nos hát nekünk sikerült elérnünk azt, hogy ez a gondolat kibővüljön, hiszen nekünk fontos volt az élelmiszerlánc. lánc, említése, hiszen ez az egyik legfontosabb referenciája a közös agrárpolitika jövőjének. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni, hogy az összes gazdasági tevékenység, amelyet Európában ismerünk, ezek közül melyiknek van akkora szerepe a 2020-as stratégiában, mint a mezőgazdaságnak? Vannak olyan ágazatok, amelyek régóta léteznek, vannak olyanok, amelyek stratégiainak tehet, tekinthetők, de egyik sem kapott annyi említést, mint a mezőgazdasági politika. Lehet, hogy ez nem tetszett egyeseknek, de mi úgy gondoltuk, hogy kötelességünk így cselekedni, és egyébként a konszenzus is ebbe az irányba mutatott. Közben vádaskodásokat hallhatunk, hogy nem sikerült Dánia vagy más országok támogatását megszereznünk. Holnap a miniszterek ülésén a versenyképesség kérdéséről is szó esik majd. Ez a napi renden szerepel. Amennyire én tudom, nem, fog, nem lehet a napi rendre semmilyen pontot felvenni akkor, hogyha az elnökség és általában a különböző államok képviselői nem értenek azzal egyet. Ezt csak azért szerettem volna elérni, hogy, vagy elmondani, hogy világosan lássuk, hogy milyen helyzetben is mozgunk. De azért voltak más kérdések is, amelyekre utalást kaptam, és néhány kérdésre ilyen szempontból is válaszolni szeretnék. Egyes és kettes pillér. Társfinanszírozást támogatni kívánjuk-e vagy sem. Most itt megint csak tegyünk rendet, ne keverjük össze a dolgokat. Egy elnökséget nem lehet a bizottsággal összekeverni, de az Európai Parlamenten sem. Önöknek van egyfajta felelőssége, nekünk egy másik fajta felelősségünk van. De önöknek nem az a felelőssége, hogy javaslatokkal éljenek, mert ez a bizottság feladata. Mi pedig megpróbáltunk előkészítő munkát végezni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság bizonyos kezdeményezésekkel élhessen, ahogyan azt Csolasz biztos úr is elmondta. Gondolok például a versenyképességre, a nők helyzetének kérdésére, és a tejiparra. Ezekkel a kezdeményezésekkel, ezekkel a gondolatokkal fogunk tudni tehát előrelépni. Voltak azért olyan témák is, mint például a jövedelemgarancia, amely a spanyol elnökség során egy előkészítő dokumentumban szerepelt februárban, és általában egyébként a közös agrárpolitika 2013 utáni időszakra vonatkozó reformjára is kihatással lesznek. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy a párbeszédek vagy viták eredményét figyelembe fogja venni, akkor, amikor majd a javaslatokkal előáll. A bizottságnak az a feladata, és én nem is akarom egyébként vádakkal illetni a bizottságot, sőt, hiszen a bizottság mindig is együttműködött az elnökséggel, és megpróbáltunk a belső szolgálatok szintjén is összhangban tevékenykedni. Tehát ez mindig is így volt, ennek korábban is ugyanez a hagyománya volt. Lehet, hogy önöknek nagyobb a tapasztalat. Amikor bármilyen jogszabályt 5-6 év alatt a nulláról kellett kihalkudni, nos hát négy hónap alatt nem lehet döntést hozni, főleg nem akkor, amikor a parlamentnek is együtt döntési joga van. Ez a, a valóság, amelyet figyelembe kell vennünk, és ezért van egy elnökségi trió, ezért tárgyalunk közösen, pont annak érdekében, hogy legyen egyfajta kontinuitás, folyamatosság, ne legyenek szakadás, törésvonalak. A spanyol elnökség megteremtette a feltételeket, a munka ö, csoportok szintjén is. Lehet, hogy ha most mosolyog, akkor is majd el fogja egyszerűen ezt ismerni, azért a spanyol elnökségnek sikerült egyhangulag elfogadtatnia a konklúziókat, és most az Európai Bizottságé a szerep, hogy ezt a kezdeményezést útjára indítsa. Vannak más témák is, konkrétabb szinten. Például Nicholson úr egy kérdést tett fel, 2012-től kezdve bizonyos fajta termékek ügyében. Én biztos vagyok benne, hogy ez a termelés folytatódni fog. És nem szeretnék túlságosan előre haladni a időben, de Dáli biztossal tárgyalásokat folytattam, és egyébként egy sajtótájékoztatón is elmondta ezt ő, hogy például a környezetvédelem szempontjából azt szeretné, hogyha tagállami szintű végrehajtást ellenőrizni tudnánk, annak érdekében, hogy aztán ilyen szempontból kezdeményezéseket indíthassunk útjukra. Lássuk azt, hogy a tagállamoknál a megvalósítás szintjén hol vannak hiányosságok, és ilyen pontosan az új intézkedések előzetes hatásvizsgálatának lefolytatása. Ez egy óvatosság szempont, hiszen a versenyképességből nem szabad engedni. Bové képviselő a gémmódosított termékekkel kapcsolatban tett fel egy kérdést. Emlékezzenek csak arra, hogy Bározó úr hogyan kötelezte el magát amellett, hogy a génmódosított termékekre vonatkozólag szabályokat fognak bevezetni. Dalli biztos gyakorlatilag Bározó úr az Európai Parlament előtt tett kötelességvállalását folytatja csak. én elmondhatom a véleményeket mezőgazdasági miniszterként erről a jogszabályról, de egyelőre nincsenek még konkrét javaslatok az asztalon, úgyhogy talán majd néhány hónap múlva beszéljünk erről. A belga elnökség során itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Azt hiszem, hogy az összes feltett kérdésre választottam, legalábbis remélem. Úgyhogy most végezetül arra szeretnék még emlékeztetni, hogy megértem az aggodalmakat, és részben egyet is értek velük, illetve osztom őket. Együtt dolgoztunk, Spanyolország, kezdte meg a munkát ezen a területen, és most más elnökségeknek kell előrevinni ezeket az ügyeket. Úgyhogy a miniszterek tanácsán el fogom mondani az önök által hangoztatott aggodalmakat, hogy előre tudjunk lépni ezekben a kérdésekben. Ezért ne felejtsük el, hogy óriási kihívások vannak előttünk, hiszen például a pénzügyi terv során, vagy az erről folytatott tárgyalások során fontos az, hogy a közös agrárpolitikának megfelelő büdzsét is biztosíthassunk. Most már kiharcoltuk, hogy folytatódjon a közös agrárpolitika, de most el kell mondanunk azt, hogy hogyan kívánjuk ezt megvalósítani. Azt hiszem, hogy Bové úr, mintha tejpiacról is beszélt volna konklúziók nagyon érdekesek, ugyanis ezek azt mutatják, hogy mi is történik a legtöbb tagállamban. De ugyanakkor ezeket a konklúziókat, végkövetkeztetéseket európai irányelvekre kell majd lefordítani, és Csolosz biztos úr már más biztosokkal együttműködésben sokat dolgozik ezen az ügyön. Azért, hogy ezeknek a javaslatoknak amelyek egyébként sokszor túlmutatnak a pusztán mezőgazdasági ügynél, konkrét gyümölcse legyen. Próbáljuk meg a lehető leginkább javítani a helyzetet élelmiszerbiztonsági szempontból itt Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és minden kollégának köszönöm azt, hogy itt voltak, fontos vitát folytattunk, különböző álláspontokat hallhattunk meg, és nagyon jó válaszokat hallhattunk Espinoza miniszterasszonytól. A bizottsági ülésünknek vége, és 5 perc múlva kezdjük a koordinátorok ülése. Ah, no. Prego, chiede la parola? Sì, sì. Okay.